Przewodniczący! Az elnök. Witam Państwa. E, hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hadd üdvözöljem az Európai Parlament mai ülésének megnyitásán. Önöket, megnyitom az ülést, mai napirendi témáink, Először is az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatai a december 16-i 17-i tanácsülés következtetéseit taglalandó. A szerződéseknek megfelelően a jelentést az Európai Tanács elnöke Fanna Rompoy úr fogja ismertetni. Fanna Rompoy elnök úr, öné a szó. Elnök úr, kedves képviselők, kollégák! Mindenek előtt mindannyiuknak boldog új évet szeretnék kívánni. Egészen egyszerűen, személyesen kívánom önöknek, meg az Európai Uniónak is ezekben a mai nehéz időkben.